évről beszélünk, tájékoztattam a tisztelt házat, hogy a 2006 112-es EK irányelv módosításáról a közös áfa rendszer módosításáról, melyet Zulik kollega nyújtott be a Hasszaba idevagó cikke alapján, nos, hogy ezt továbbítottam az ECON szakbizottságnak. A szakbizottság tájékoztatott arról, hogy nem javasolja e javaslat aláírását, ilyen módon ezt az eljárást lezártnak tekintem. Az IMCO szakbizottság a parlament által elfogadott szöveg